Bien, chacun a pu gagner sa place. Úgy látom, mindenki elhelyezkedett. Kedves kollégák, tisztelt Európai Parlament és tagállami parlamenti képviselők, üdvözlöm Önöket ebben a parlament közi bizottságban. A költségvetési témákat fogjuk már megvitatni. Kristalina Georgieva asszony is itt van a körünkben a bizottság alelnökét köszönhetjük személyében, aki a költségvetési és az emberi erőforrási kérdésekért felelős. Nemrégiben, nemrég én is sokat jártam Brüsszelbe, hogy eljárjak ezekre a parlament közülésekre, de akkor még tagállami parlamenti képviselőként, hiszen a francia szenátusban dolgoztam, a pénzügyi bizottságban. Örülök, hogy ismételten együtt lehetünk, de ezúttal már az Európai Parlament, parlament tagja vagyok, a Költségvetési Bizottság elnöke. Lehet, hogy más parlamentben van mandátumom, de attól, ettől még ugyanaz a gondolat vezérel, nagyon fontos az, hogy megfelelően erőteljes szakpolitikákat hozzunk létre, és, meg, és visszaadjuk a bizalmat az európai polgároknak. Meggyőződésem, hogy globalizált világban és változó világban a tagállamok nem oldhatják meg problémájukat Európa nélkül, illetve Európának nagyon nagy szüksége van a tagállamok energiájára. Ezért együtt kell működnünk, egymást kölcsönösen meg kell hallgatnunk, az Európai Parlamentnek és a tagállami parlamenteknek. A költségvetési bizottság koordinátor, koordinátorainak kérésére szeretnék arról beszélni, hogy vagy egyfajta diszfunkció a, az, európai, az európai kifizetések kérdésében. Természetes, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok és a fizetési előirányzatok között van egyfajta dekálás, nem egy időben történik, egy bizonyos idő eltelik. De nem szabad azt hagyni, hogy, egy, hogy a kifizetetlen számlák egyre inkább nőjenek. 2013. december végén már 23 milliárdnyi volt a kifizetetlen számla. 2010 végén ez 5 millió, milliárd volt, 2011-ben 11 milliárd, 2012 végén 16 milliárd, 2014 végére pedig már elértük a 25 milliárd eurónyi kifizetetlen számlát. Így aztán létrejött ez a fajta alattomos adósság, és ez, ez, a, ez az adóság évről évre növekszik, egyfajta struktúrális adóságá vált immár. Erre a jogászok azt mondják, hogy ez jogi szempontból nem jelent adósságot, nem jelent adósságot, de mindenképpen káros hatással van ez az európai programokra. Azt hiszem, nagyon rossz képet alakítunk ki Európáról, mi azt papoljuk, hogy oda kell figyelni a költségvetési erkölcsre, ugyanakkor nem vagyunk jó kifizetők. Tehát mindenképpen be kell tartani a határod, határidőket, különben a bürokrácia, az adminisztráció pitiánerré aprólékossá válik, ahol technokratikus elvek uralkodnak el. Meghívtuk a helyi politikusokat, meghallgattuk a véleményüket, és nagyon fontosnak tartom, hogy reagáljunk ezekre a ezekre a tanúvallomásokra. Hogyan jutottunk el oda? Hogyan került ki az európai költségvetés a kezeink közül? Hogyan lehet ezt megváltoztatni? Azt hiszem, hogy több gond is fölmerült egyszerre. Egyrészt részben a tagállami kormányok felelőssége is ez, Az első költségvetési ciklusomon vagyok itt túl az Európai Parlamentben, de nem mondhatom el, hogy mind a 28 költségvetési miniszterrel találkoztam. Csupán az olasz, az olasz miniszter jött el egyeztetni, és ez nagy kár, hiszen fontos lenne, hogy az európai miniszterek is elmondhassák véleményüket. Sajnálatosnak tartom, hogy nagyon rövid távú ezeknek az európai minisztereknek a gondolkodása, ez nem felel meg annak, amit szeretnénk elérni. Aztán ott vannak a azok a tagállami felajánlások, és például Merkel asszony tett, vagy Holland elnök úr, aki 2013, 2013 őszén 6 milliárd eurót ígértek európai kezdeményezésként a fiatalok munkahely teremtésére, ez nem érkezett meg, 2014 novemberében derült ki, fontos lenne, hogy az ígéreteket beteljesítsük. Arra kérek minden tagállami képviselőt, hogy tegye fel a kérdést a minisztereknek, hogy miért nem tartották be az ígéreteiket. Nagyon fontos, hogy mindenki megtegye a feladatát, az önkormányzatok, a KKV-k, a kutatólaborotóriumok, a civil szervezetek, a humanitárius szervezetek, ennek az egész ennek az egész hálózatrendszernek működnie kell. Ilyen körülmények között vakrepülést kell végrehajtani az Európai Bizottság, Bizottságnak, hogyha nincs megfelelő, nem, nem tudunk előre tekinteni, nem tudunk tervezni, akkor adhok megoldásokat kell választani, nem e, tudunk hosszú távúan megoldásokat kialakítani, és természetesen amikor nincsenek megfelelő források, akkor előbb-utóbb elkezd akadozni a költségvetés is. Az ember ilyenkor improvizál, megpróbál játszadozni a határidőkkel, egyre több az administratív formalitás, és ez egyáltalán nem segít. Ez nagyon rosszat tesz, és kritikával illetnek minket ezért. Szerencsére ez mindenképpen meg kell, hogy változzon. Itt van körünkben Georgiava asszony, aki tavaly kezdte el ellátni a költségvetési biztosi feladatokat, és elkötelezte magát, hogy rendet tesz a bizottsági költségvetésben, a bizottsági helyzetem. Rendkívül fontos az, hogy a számlákat kifizessük a megfelelő határidővel. Arra kérem a bizottságot, hogy amikor a tagállamok pénzügyi helyzetét elemzi az európai szemeszter alkalmából, akkor elemezze azt is a költségvetési helyzeten kívül, hogy mennyi számlát nem fizetett ki egy-egy tagállam. Kicsit provokatív vagyok, de szeretném ezt elérni. Természetesen a parlamentet is érheti kritike, kritika, hiszen így lelassult, megbénult egy kicsit a költségvetési eljárás. Az Európai Parlament ugyan nem vett ki adót, a parlament egyetlen eszközét használja, ez pedig az, hogy a fizetési előirányzatok kérdésében jár el. Még egyszer a kifizetetlen számlák falába ütközünk. Remélem megváltozik a helyzet. Egy magas szintű munkacsoportot hoztak létre Mário Monti vezetésével. Ez komoly segítséget jelenthet, illetve a ez segít az Európai Parlament munkájában is. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez a tagállami költségvetéseken is segít majd. De figyeljünk oda egy valamira, lehet, egy valamire, legyen, legyenek nagyra törő terveink, legyünk kreatívak, de ne, te, ne terheljük még jobban a tagállamokat egy európai adónemmel. Ne vessünk ilyen adót. Arra kérek minden tagállami képviselőt, hogy erőfeszítéseket tegyenek velünk együtt, hogy válvetve haladjunk, és mindent megtegyünk azért, hogy, helyet, hogy rendet rakjunk az állami kiadásokban. Úgy kell ezt megtenni, hogy a növekedést ösztönözzük, a versenyképességet segítsük elő, és munkahelyeket is teremtsünk. Egy környezetben létezünk, sokak egy pénznemet használnak, ezért kell a költségvetési kultúránkat harmonizálni, ez jelentheti az igazi európai költségvetést. Fontosnak tartom, hogy kialakuljon egyfajta európai kultúra ezzel kapcsolatban, különben az európai költségvetések összességéről beszélhetünk csak, nincs egy homogén rendszer, pedig erre lenne szükség. Egy ciklus végére értünk, Figyeljünk oda arra az üzenetre, amelyet 2014 májusában mondtak el az európai polgárok. Európában sok a kritika, sok a kétség. Jó lenne, hogyha ismételten létre tudnánk hozni a bizalmat, a business as usual-nak véget kell vetni. Kedves kollégák, meg kell nézni, hogy eddigi módszereink alkalmasak voltak-e, voltak-e, és jó lenne, hogy egy kicsit praktikusabban, gyakorlatilasabban fognánk ezután a dolgokhoz. Nagyon fontos az, hogy az európai parlamenti képviselők és a tagállami képviselők ezen együtt dolgozzanak. Mielőtt megadnám Georgieve asszonynak a szót, hadd mondjam még el, hogy lesz tolmácsolás az egész ülés alatt, kivéve máltai nyelven, amely, amelyen a tolmácsolás csak negyedegyig elérhető. Kedves kollégák, arra kérem most ők, önöket, hogy maximum két percben szóljanak hozzá, hogy minél több képviselő szóhoz jusson. Mindenkinek vannak mindenkinek van hozzászólási kártyája, speaking kártya, ezt kell kitölteni, odaadni egy teremszolgának, és ő eljutatja majd nekünk, ugyanúgy járunk el, mint eddig, két tagállami képviselő után egy európai parlamenti képviselő következik majd. Most pedig a alelnök asszony, ön következik, parancsoljon. Merci beaucoup, monsieur le président. Ah, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, Hölgyeim és uraim, nagyon hálás vagyok a köz, költségvetés szakbizottságnak azért, hogy ennyire behatárolta a mai ülés témáját, és azért a háttéranyagért is, amelyet előkészítettek és elküldtek nekünk jó előre. Nagyon nehéz időket él Európa, annak ellenére, hogy nagyon sokat teszünk azért, hogy megváltoztassuk a helyzetet, de a válság nemzeti szinten, közösségi szinten, a családok szintjén is még igencsak érezteti a hatását, és az európai költségvetés sem kivétel ez alól szeretnék elsősorban a kifizetések kérdésére koncentrálni, illetve arra a kifizetési tervre, amelyet Ártói úr is megemlített, de azon kívül szólnék néhány szót az a változtatási lehetőségekről egy olyan költségvetésben, amely eredményorientált, illetve a bizottság köz, középtávú és a középtávú fel, felülvizsgálatig érvényes célkitűzéseiről, illetve a következő több éves pénzügyi keretről. Kezdjük tehát a kifizetések helye, helyzetével. Világos, kötelező, kötelesek vagyunk kifizetni a számlákat, ez nem képezheti tárgyalás kérdését, de valahogy készületlenül ért minket az, hogy vége, volt a, vége lett a jó időknek. Hadd magyarázzam el ezt. Az európai költségvetés évtizedekig sokkal többet volt képes költeni, mint amennyit aztán ö, valóban ki is kellett, hogy fizessen. Évről évre ezt, e, ezt láttuk, és azt a fals benyomást kaptuk, hogy a forrásaink végtelenek. Miért? Azért, mert a tagállamok igyekeztek minél több elérhető forrást lehívni, aztán viszont 100 eh, nem elköltött pénz eh, maradt meg, ami valahogy egy olyan költekezési kultúrát indított el, ami aztán falnak ütközött pontosan akkor, amikor a források egyre, eh, egyre csökkentek, viszont a források iránti igény növekedett. 2010-ben 11 ben 12-ben pontosan ezt tapasztaltuk, a tagállamokat sújtotta a válság, és egyszer csak felértekelődött az európai költségvetés, hiszen az otthoni költségvetésekben hiányzott a pénz. Ugyanakkor fokozatosan egy új pénzügyi tervre vártottunk 2014-től, ahol bizony sokkal kevesebb forrás elérhető, mint az előző időszakban. Tehát 2013-ban, 2014-ben azt kellett kis figyelemmel kísérnünk, hogy a számlák halmozottak egymásra, elborítottak minket, és ezeknek a számláknak a kifizetését nem tudjuk úgy megejteni, hogy közben az új pénzügyi keret új programjait ne ássuk alá. Ebben a folyamatban az Európai Parlament igen fontos szerepet játszott, mert megkövetelte a, az új pénzügyi keretről szóló tárgyalások során, hogy magasabb legyen a rugalmasság ebben a keretben, mint a korábbi években. És teljesen igaza is volt ebben hiszen hogyha a költségvetés szorosabb, akkor a múlthoz képest sokkal okosabban kell gazdálkodnunk a forrásainkkal. És tulajdonképpen ez a rugalmasság mentett meg minket, hiszen 2014-ben, hogy úgy mondjam, kölcsön tudtunk venni az elkövetkezendő, a jövőbeni évekből a mostani évekre, hiszen gondoltuk, gondoljuk, hogy a jövőre, jövőben azért csak jobb lesz majd a helyzet, és ezért megköszönöm a parlamentnek, de egyébként a tanácsnak is, hiszen ez egy egyetértés eredménye volt, hogy ez a rugalmassági lehetőség, ha nem is tudta visszafordítani a számlák halmozódásának tendenciáját, de legalább egy kicsit megállította. 25 milliárd ki nem fizetett számla halmozódott fel. Ennyi volt az tavalyi év végén az összeg, de egy nagyon világos kifizetési tervet állítottunk össze, és ennek köszönhetően 2015-ben, 16-ban javul majd a helyzet. Hadd mondjam el tehát, hogy, hogy miről is szól ez a kifizetési terv. Legelőször az adatok minőségét és megbízhatóságát fogjuk javítani annak érdekében, hogy jobban előre tudjuk jelezni a kiadásokat, és optimalizálni tudjuk az elérhető forrásokat. Hogyha nincsenek megszorítások, ha több pénzünk van, mint amennyire szükségünk van, akkor nagyon könnyű, akkor nem muszáj ellenőrizni, hogy milyen sorrendben, milyen projektekre használjuk fel a pénzt, de hogyha szoros költségvetéssel kell dolgoznunk, akkor a tervezés, illetve a végrehajtás készsége igencsak fontos szerepet kap. Tehát az előrejelzési kapacitást és az adat megbízhatóságot kell elsősorban javítanunk. Ahogy az európai parlamenti képviselők nagyon jól, tud, nagyon jól tudják, a tanácsban van egy olyan sztori, amely arról szól, hogy mi nem hisszük el, hogy a bizottság előrejelzése valódi, nem hiszük el, hogy ennyi pénzre lesz szükség, aztán ugye végül is aztán kiderül, hogy mégiscsak igazuk volt. Másodszor az elmúlt évek során, és különösen 2014 során egy sor olyan intézkedést hoztunk különböző kiadás területeken, amelyek javítják az európai források és az európai költségvetés kihasználását. Ezek kicsit adhok, kicsit hirtelen hozott döntések voltak. Én az előző ciklusban a humanitárius segély biztosa voltam, és akkor nagyon nagy átszervezésekre volt szükség annak érdekében, hogy a kifizetési követelésekkel végre lépést tudjunk hajtani. És megtettük ezt, és így sikerül részt vennünk a kifizetési termben. 2016-os forrásokkal kapcsolatban nagyon-nagyon pontos terveink vannak, és ez is azt fogja segíteni, hogy a kifizetések helyzete normalizálódjon. Negyed sorban természetesen le fogjuk vonni a következtetéseket a félidős felülvizsgálat és költségvetési felülvizsgálat során, hiszen nagyon fontos, hogy a kifizetési tervet ne csak a bizottság, hanem a tanács és a parlament is magáénak tudja. Itt az Európai Unió hitelességéről van szó. A jelenlegi helyzet nem tüntet fel minket túlságosan jó színben, hiszen hogyha a KKV-k, a kutatók, a humanitárius segélyszervezetek kés élen balanszroznak hogy most megkapják-e az EU-s összegeket, vagy nem, pedig az előző évtizedekben nagyon megbzhatóan folyóstottuk a pénzünket. Hát ezt a helyzetet meg kell fordítanunk, mert gyakorlatilag az Európai Unió hitelességéről, globális hitelességéről van szó, hogy külföldön is megbízzanak bennünk a partnereink, és a belső saját önképünk javításáról is. Én azt hiszem, hogy 2016 végéig már mérhetően javulni fog a kifizetések helyzete, és remélem, hogy idővel sikeresen fogjuk elvégezni a kiigazításokat, tehát hogy a bőségesen rendelkezésre álló források helyett most a szűkös forrásokból is jól tudjunk gazdálkodni. Remélem, hogy ez nem, hogy ez nem kihívás, hanem inkább lehetőség számunkra, hiszen egy szoros költségvetésnél sokkal inkább odafigyelünk a hozzáadott értékre, az elért eredményekre, minden eurónak a megtöbbszöröződött hatására az Európai Unión belül. És mivel ennek a területnek én vagyok a felelőse, szívügyem az, hogy mobilizáljunk egy, illetve alakítsunk egy közös hozzáállást a három intézmény között és a tagállamok között is. Tehát egy olyan költségvetés, amely eredményekre koncentrál, sokkal hatékonyabban hozzá tudja járulni a gazdasági növekedéshez, a munkanélküliség elleni harchoz, és ahhoz, hogy Európa népeinek igazságos helyzetet teremtsünk, igazságos körülményeket teremtsünk. A munkanélküliség még mindig nagyon magas sok országban, és a tagállamok kétharmadában a szegénységi szintek emelkednek, az el, a második világháború óta egyébként először, úgyhogy szükséges a növekedés, a munkahelyteremtés ügyére koncentrálni, és a válság szociális hatását enyhíteni. Ezt nem a levegőből kaptuk, ezt az ötletet, hiszen láttuk, hogy a költségvetésünk valóban növekedést és munkahelyteremtési célokat ösztönöz. Egy igen megbízható tanulmány bizonyítja azt, hogy lett ország számára 2,1%-os további növekedést Litvánia számára. 1,8%-os növekedést Lengyelország számára és 2% körül növekedést biztosítottak az európai kohéziós alapok. És Európa országai ugye függenek egymástól. A Juncker csomag nagyon fontos, és az európai költségvetést úgy szeretné felhasználni, hogy az meg többszörözze azt a likviditást, amely valahol látensen, de jelen van a pénzügyi, a pénzügyi rendszerben, és különösen a KKV-knek tervezett támogatás jelentős. 2,1 millió munkahelyet remélünk teremteni a Juncker csomag segítségével. Ez az a kötelezettségvállalás, amelyről minden nap meg kell emlékeznünk. Nem az a lényeg, hogy mennyit költünk, hanem az, hogy ez a pénz milyen többlethatással jár majd az európai állampolgárok számára. Tehát okosan kell költenünk a pénzt, és el kell tudni számolni azzal, hogy mit, mire költöttük. Ez a bizottság legfontosabb elkötelezettsége. Egy intézményközi munkacsoportot is felállítunk, amely pontosan az eredményünket ítéli meg. A számvevőszék, a parlament, a tanács és a bizottság fog ebben együttműködni, és a bizottság, valamint a tagállamok közötti kommunikációt is megerősítjük a végeredmények és az elszámoltathatóság tárgyában. Még a félidős felülvizsgálatról és a következő több éves pénzügyi keretről szólnék néhány szót. A félidős felülvizsgálat, amikor még nagyon sok pénzünk volt, nem volt gond, de most nagyon-nagyon fontos feladat, a parlamentnek elmondhatom, hogy nagyon komolyan is fogjuk venni. Ennek a félidős fél felülvizsgálatnak a során azt nézzük meg, hogy a prioritásaink megváltoztak-e, és hogy ezt, ehhez alkalmazkodtunk-e régebben negatív prioritás nem is volt, valaki valamit szeretett a költségvetésből, szeretett volna költeni egy célra, akkor megkapta. Most viszont nagyon szigorú sorrendet kell felállítani, tz különleges prioritás van, amelyeknek a nyomán a költségvetést ki fogjuk igazítani, de a prioritásainkat is meg lehet változtatni, hogyha a világ körülöttünk ezt igényli. Tehát hét évig nem feltétlenül érvényesek azok a prioritások, amelyeket a, amelyeket a periódus elején felállítottunk alapvető kérdéseket is fel fogunk vetni, többek között a Monti csoporttól származó kérdéseket is, amely nagyon fontos csoport, hiszen pontosan ők vizsgálják azt, hogy milyen forrásokból származik a költségvetés, és hogy a jelenlegi rendszer mennyire hatékony, illetve hogy a haték, vannak-e hiányosságai, és hogy ezeket hogy lehet felszámolni. Teljességgel elismerjük tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz feladat, a költségvetés kialakítása, és ugye tudjuk, hogy mindenhez egyhangú döntés kell, a 28 ország egyetértése a reformokkal kapcsolatban is. És itt meg is érkeztem az utolsó témámhoz, a több éves pénzügyi kerethez, amely véleményem szerint nagyon fontos lehetőséget ad számunkra, hogy az európai költségvetés értékeit, illetve paramétereit felállítsuk azt illetően, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az energiaunió, a digitális piac és hasonló nagyon-nagyon fontos jövőbeni céljainkat el tudjuk élni. Ugye meg kell kérdezni, hogy vajon a 7 éves időszak a legmegfelelőbb hosszúság egy több éves pénzügyi keretre, vagy meg kellene ezt változtatni. De mindenek előtt ki kell használnunk a több éves keretről szóló vitát arra, hogy több koherenciát, több egységességet teremtünk azt illetően, hogy valóban mit is gondolunk, hogy miről szól az Európai Unió. Hiszen a költségvetés csak egy eszköz, a céljaink elérése érdekében használt eszköz, de nem maga a cél. Önök, a nemzeti parlamentek képviselői ebbe tehát a célkitűzéseink és a közös céljaink megállapításába, megállapítására vonatkozó munkába részt fognak venni. A bizottság pedig csak dolgozni fog és dolgozni, a kötelezettségeinek megfelelően a közös célt fogja szolgálni. Ezt megígérhetem önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az Európai Parlamentben van egy szerv, amely nagyon fontos szerepet játszik a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásban. Ez az külügyi bizottság. Andrei nem fogom megadni a szót, aki az a lengyel parlamentből érkezett, és a külügyi bizottság alelnöke. Tessék. Thank you very much, Mr. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, lengyelül szeretnék beszélni. Szerintem az mindenkinek jobb lesz, főleg nekem. Köszönöm szépen! ami a szemle kifizetésének válságát illeti, erre, ehhez adódik még egy másik válság, ez a bizalmi válság. A polgárok az Európai Unióba vetett bizalmának hiányáról van szó. Ez a bizalom hiány folytatódik, és ennek következtében látjuk azokat a hatásokat, mint például a populista mozgalmaknak az erősödése. A probléma az az, hogy mm, ugye bizonyos ígéreket tettünk, és ezeket az ígéreket be kell tartani. E, hogyha nem tartjuk be az ígéreteket, és az előirányzatokat nem fizetjük ki, akkor a bizalom csökken. Ez az egyik legfontosabb oka a bizalomvesztésnek az Európai Unió intézményeivel szemben. Nagyon örülünk annak, hogy sikerült elfogadni a december vége előtt az Európai Uniós költségvetést. Ez nagyon fontos, hiszen hogyha csak az átmeneti költségvetés alapján kellene dolgozni, akkor az nagyon megnehezíteni a munkát. Egyébként, ahogy már a többiek is említették, ez a kifizetési válság, ez nem új. Ez nem újdonság. Ez a helyzet, ez már 2011-ben beindult. Sajnos a kifizetési késedelmek 80%-a a kohéziós politika, politikát érinti. Pedig pontosan ez a politika kellene, hogy csökkentse a különbségeket a különböző országok polgárai között, az életminőség között. Az Európai Unió leghatékonyabb politikájáról van szó, és kézzelfogható eredményei vannak, látható eredményei vannak. Hogyha megnézzük, hogy milyen változásokra került sor az elmúlt években Lengyelországban, akkor látjuk, hogy a kohéziós politika micsoda változásokat hozott. Természetesen ez a kifizetési késedelem ez különösen a projekt megvalósítókat érinti. A lengyel kormány már tett lépéseket, a 2007 és 2014 között vállalt követ, kötelezvények ben megelőlegezi a kifizetetlen számokat, 60 milliárd euróról van szó. 2014-2020 között hasonló gyakorlatot fogunk végre, végezni. Azonban kétszer kevesebbet tudunk megelőlegezni a jelen pillanatban, mint az előző időszakban. A lengyel kormány a saját nemzeti költségvetéséből kell, hogy kifizesse eh, ezeket a eh, projektvégrehajtókat, eh, beruházókat, és ez további problémákat ró ránk. Ez az Európai Bizottság és a lengyel kormány közötti tárgyalások kérdése. Az a benyomásunk, hogy az Európai Bizottság indoklás nélkül blokkolja a kifizetéseket, akkor is, hogyha a kedvezményezettek minden feltételnek megfelelnek. Az Európai Bizottság mindeközben továbbra is beszedi a pénzeket a tagállamoktól és egyre nagyobb nehézségekbe ütközünk ezek befizetésekor. Az Európai Bizottságnak módosítania kellett tavaly a költségvetést, és ezt a költségvetési módosítást nekünk követnünk kellett, de egyre nehezebb, egyre nagyobb nehézségekbe küzdöttünk, hiszen a kohéziós politikán belül megelőlegezzük a pénzeket a, a beruházóknak. A net nettó befizetőknek még nagyobb nehézséget okoz, ezek, okoznak ezek a költségvetési módosítások, és nagyon nagy problémát jelentenek a, a kötelezettségvállás és a valódi fizetés közötti különbségek. Nagy-Britanniának eset, Nagy-Britannia esetében különösen nagy probléma volt ez. A 2015-ös év az Európai Unióban a költségvetési stabilitás szempontjából kulcsfontosságú. Az előző időszak számláinak lezárása oda vezet majd, hogy a kifizetések növekednek, és ezzel egy időben további előirányzatokat fogadunk el az új időszakra. Ehhez jönnek még az egyéb problémák, az ukrajnai háború, a görög helyzet. Az ukrán helyzet teljesen megjósolhatatlan. Nem tudjuk, hogy az Európai Bizottság hogy fog reagálni az orosz reakcióra. Nem tudjuk megmondani jelen pillanatban, hogy egyre jobb lesz-e a helyzet, vagy egyre nehezebb az elkövetkezendő időszakban. Kezd az ellenőrzésünk alól kikerülni ez a helyzet. Minden Európai Bizottsági erőfeszítés ellenére. Amitől pedig még inkább félünk, hogy a görög helyzet kicsúszik a kezünkből. Úgy tűnik, hogy Görögország még nagyobb eladósodást eladósodásba veri magát azért, hogy az eddigi kötelezettségeit fizetni tudja. Az Európai Parlament és a Bizottság közös nyilatkozata, amely az Európai Unió költségvetésének ki, beléklete, ez bizonyos reményekkel tölt el bennünket, a tagállamoknak meg kell, ki kell fizetniük az adósságukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig hogy megnézzük, hogy a helyszínen hogyan élik meg a helyzetet a, az európaiak. Először hallgassuk meg Jean-Noël Gaultier-t, aki az Európai és Nemzetközi Stratégiai Bizottság elnöke, a eh, Loire menti régió regionális önkormányzatában, tanácsában. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszönetet mondani Ártúi úrnak, hogy meghívott és lehetőséget ad arra, hogy bemutassam, hogy a kifizetések elmaradása vagy késedelmessége milyen problémákat okoz a helyszínen. Nos, én, én nem egy régió nevében fogok hozzászólni, hanem Európa nevében, Európa regionális képviselete nevében, Itt mi a helyszínen igyekszünk európai projekteket megvalósítani, Európa gondolatát előrevinni, közelebb vinni a polgár, polgárokhoz. Ez egy hatalmas nagy kihívás, és ezt a nagy kihívást közösen kell vállalnunk, vagy ezzel szembenézni. Ez a Loire menti régió, amelyet most itt képviselek, 2014-2020 között fontos szerepet játszik az európai politika helyszínen való megvalósításában, és Európa polgárokhoz való közelebb vitele szempontjából. Az strukturális alapoknak köszönhetően a pénz nem hiányzik, van forrás, de továbbra is nagyon nagy nehézségek vannak, sőt, egyre nagyobb egészségek, e, e, nehézségek vannak, és ezzel e, emiatt egyre romlik az Európai Unió imázsa. Átvisz úr fontosnak tartotta, hogy beszámoljunk első kézből önöknek, nemzeti parlament és európai parlamenti képviselőknek a helyszíni tapasztalatokról. Na most visszatérek a 2007-13-as időszakra. Szeretném megmagyarázni ez alapján a helyzetet. 2007-2013-as időszak minden évben, mint minden időszakban, ekkor is a helyi önkormányzatoknak be kellett nyújtaniuk a terveiket, és a kifizetés azonban nagyon késedelmes volt. Például a forrás lehívás 2012-2013 végén 144 napos késedelmet szenvedett a számlák kihívása. Az Európai Bizottság nem tartotta be a 87-es szabályt, amely azt mondja ki, hogy az Európai Bizottságnak át kell utalnia a pénzt két hónapon belül. Ebben az időszakban a kifizetések, 2013-ban a kifizetések teljes megszakítására kerül sort, és 2012 ben pedig egész Franciaországot ellenőrizték. Nem kell elmondanom, hangsúlyoznom, hogy milyen hatalmas nehézségeket indított dominó hatással ez a kifizetés megszakítás. Mm, ezzel tehát az önkormányzatoknak prioritási listát kellett fölállítani a ködvezményezettek kifizetésére. A kezdeményezettek nagy problémával, problémával néztek szemben, amikor nem kapták meg a pénzüket, és az Európai Unió számára sem előnyös ez a helyzet, hiszen nem igazán lehet Európát ezzel népszerűsíteni a polgárok szemében. Ami pedig az alapkezelőket illette, és a régiókban a kifizetésért felelősöket, itt ugye előre kellett lépni, a nehézségeket valahogy kezelni kellett, és a megkezdett beruházásokat nem lehetett veszélyeztetni. Most a 2013-as évre vonat vonatkozóan ezeket a tapasztalatokat tudjuk levonni, ami a 2014-20-as időszakot illeti, tudva, hogy, az, hogy a francia önkormányzatok milyen gazdasági helyzetben, költségvetési helyzetben vannak, nem engedhetik meg maguknak, hogy előfinanszírozzanak e Európa helyett a beruházások során. Megállapíthatjuk, hogy az támogatások kifizetése késik. Láthatjuk, hogy nagyon komplex szabályokról van szó. Ártyújé úr is beszélt róla, hogy napról napra egyre újabb szabályok merülnek fel, és ne felejtsük el, hogy emellett még az ellenőrzések követik egymást, legyenek európai vagy nemzeti ellenőrzések, ezeket nem beszélik meg egymás között. A társfinanszírozásos projektekben kettős ellenőrzésre kerülhet sor. Ez összességében olyan helyzethez vezet, hogy lehet, hogy egyes önkormányzatok nem tudják tartani az ígéreteiket, és nem tudják finanszírozni a projekteket. Ami a finanszírozást illeti, ez egy nagyon összetett folyamat, mind a kifizetési ügynökségek, mind pedig a pályázók szempontjából. Ne felejtsük el, hogy az európai támogatásokat természetesen ellenőrizni kell, de azért azt se felejtsük el, hogy micsoda nagy ö, eltolódás van Eh, aközött, hogy mikor fizet az Európai eh, Unió, és milyen gyorsan van szüksége a pénznek a kedvezményezettnek. Eh, ehhez nekünk egy bizonyos megelőlegezési politikát kell folytatnunk, de tudva az Európai Bizottság politikáját nagyon nehéz, nekünk ez kockázatos megelőlegezni a projekteket. A megelőlegezés és a kísérés nélkül attól tartok, hogy az európai eh, támogatás eh, előnyös helyzet, előnyös eh, jellege megszűnik. Az európai támogatás a növekedéshez kellene, hogy hozzájáruljon, de nincsen elég kincstári eszköz, nincs elég pénz a költségvetésben eh, ahhoz, hogy megelőlegezzünk minden beruházást és ezért veszélyékbe kerülnek ezek a helyszíni beruházások, pedig ezek járulnának hozzá a növekedéshez. Emellett két példával szolgálnék. Az általam képviselt régiók képviseletében bemutatnék néhány projektet. Az egyik az OMT Plus projekt, amelyben gyakorlati szakemberek, illetve egyetemek kutatók is részt vettek. Ez 41 millió euróba került, és részben ebben részt vett az Európai Unió strukturális alapja is. 2007-ben, november 14-én vezettük be, kezdtük el ezt a projektet az az utolsó kifizetés eh, július, 2011. Eh, július 17-én volt, tehát 7 évvel a projekt eh, után. Aztán egy vasúti vonal megnyitása 2011-ben nyújtották be, a, kezdték el a projektet, és eddig csak 60%-át fizették ki, holott már egy éve működik ez a vasúti szakasz a nagy projekteknek annyira bonyolult az ügyintézése, hogy ez nagyon lelassította az európai támogatások lehívását. Ezek nagyon nagy adminisztrációval rendelkező projektek, rendkívül nehéz ezeket elemezni, összeállítani az anyagot hozzájuk. Ez a nehéz helyzet oda vezetett, hogy a regionális testületek hatalmas problémával rendelkeznek, pedig a regionális testületek valósítják meg a projektek 75%-át, beruházások 75%-át Franciaországban. Tehát ezek a fizetési megszakítások, késedelmek hatalmas problémát jelentenek mind az államnak, mind a régióknak a tagállamok feladata, hogy tiszteletben tartsák a makrogazdasági feltételeket, amelyeket az Európai Unió az kivet, tudom, hogy mennyire nehéz működőképes megoldásokat találni az Európai Uniónak és a tagállamoknak együttesen, de én a helyszíni képviselő és az Európai Unió értékeinek védelmezője a helyszínen, helyszínen hadd mondjam el, hogy manapság a polgárok nem teszek különbséget a felelősök között, egymás térfelére játszák át a labdát, és Európát látják mindenben hibásnak. és ebben nem segít bennünket az, hogy a támogatások késedelmesen érkeznek meg. Nagyon hálás vagyok Áthui úrnak, hogy hogy kezdeményezte ezt a vitát. A Loire régió ezzel igyekezett hozzájárulni a tapasztalataival a megoldás megtalálásához. Azt remélem, hogy sikerül közösen valamilyen lehetőséget találni arra, hogy Európát újra közelebb vigyük a polgárokhoz. Köszönöm szépen Goltjé, hogy bemutatta a helyzetüket, és elmondta, hogy milyen nehézségekbe ütköznek a helyszínen a támogatások késedelmes kifizetése miatt. A következő beszámoló Zentos Zsorna részéről következik, aki Áróló de la Luz kép, ö, polgármestere. Tessék, megadom a szót. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok mindenkinek. Jó napot, tisztelt képviselők. Először is szeretnék őszintet köszönetet mondani a Költségvetési Bizottság elnökének, hogy meghívott minket, meghívott engem, hogy itt előadást tarthassa a bizot, tartassak a bizottság előtt. Egy spanyol kisváros eh, polgármestere vagyok, arról szeretnék, arról szeretnék beszélni, az európai alapokat hogyan használtuk fel a városok fejlesztésében az elmúlt időszakban, illetve most mit teszünk. Szeretném megosztani önökkel önökkel azt, hogy mit gondolok arról, hogy mit lehet megváltoztatni az európai alapok alkalmazásában, hogy jobb eredményt érhessünk el. Szerintem kiváló ötlet, hogy az európai intézmények, például a parlament, megvitassák azt, hogy az európai alapoknak milyen hatása van az európai polgárokra, az önkormányzatokra, és nagyon örülök annak, hogy az önkormányzatokra is gondoltak, hiszen az önkormányzatok állnak a legközelebb az európai polgárokhoz. Először is szeretném elmondani, hogy körülbelül honnan érkezem. 12 éve vagyok polgármester, a Arroyo de la Luz városkájának 6400 lakosa van. Extremadura régiójában helyezkedik ezt el Spanyolországnak. Korábbi egyes célkütőzésbe tartozó ö, város ez, most konvergencia alá tartozik. Amikor önkormányzatomról beszélek, városomról beszélek, akkor azt hiszem, hogy nagy, elmondhatom azt, hogy nagyon sok hasonló kisváros van Spanyolországban és Európában. Tavaly rekordot állítottunk fel, ezt nem tudom, hogy önöknek ez fontos ez, avagy nem. 53 gyerek született, több mint 10 éve nem született ennyi gyerek tavaly, és ez nagyon nagy reményeket kelt bennünk. Aztán megnyitottuk, illetve tavaly sikerült fejlesztenünk a könyvtárunkat, és ez is komoly reményeket kelt. 2017, 2007-től 2014-ig megkétszerőződött a munkanélküliek száma. A 20. század elején állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoztunk, most pedig alapvetően az építkezés a legfontosabb ágazat, és ezt sújtja pont a válság Spanyolországban. Nagyon sok polgárt kényszerített ez munkanélküliségre, és ismételten nem csak a saját városomra beszélek, hanem nagyon sok hasonló város van Spanyolországban. Az emberek korábban méltányos életet éltek, méltó helyzetben voltak, esélyegyelőségről beszélhetünk. És egy ilyen kisváros számára mindig is magánérthet, magától értetődő volt az, hogy európai alapokhoz juthatunk. Megváltozott a, polg- megváltozott a városunk, mióta ez létrejött új iskolák épültek fel, új képzések indultak az EU segítségével és az önkormányzati segítséggel, a zöld munkahelyteremtés mellett mellé, ö, helyezzük a hangsúlyt, illetve meg ne felejtjük el azt, hogy egy olyan program is indult, amelynek keretében a földjüket elha elhagyó termelők ingyen a fiatal munkanélküliek rendelkezésre bocsátották a termőföldeket. Közösen volt a segítségünkre az önkormányzat, illetve az Európai Unió. Olyan infrastruktúrát építettünk fel, amit eddig elképzelhető, elképzelhetetlen volt, bölcsődét hoztunk létre, idősek otthonát, és számos egyéb ilyen szociális intézményt, napköziket, ezek mind újonnan felállított szociális intézmények. Aztán a kultúra és a sport is joggá változott a városomban. Több mint 2000-en iratkoztak be például a moziklubban, minden vasárnap megtekinthetnek egy filmet. Rehabilitálták a mozinkat is, ez is az európai segítségnek volt köszönhető és a gyerekek is nap mint nap sportolhatnak. Erre is az Európai Unió segítségéből volt lehetőség. Nagyon népszerű a városunkban a röplabda, a Nemzeti Bajnokság első osztályában játszik a női röplabda csapatunk, de más sportok is nagyon népszerűek. A vállalkozás a vállalkozásoknál is elég jó a helyzet, nagyon sok a képzés. Ma 52 vállalkozás van. 2003-ban. 100, két az elmúlt 7 évben megnőtt a vállalkozások száma a válság ellenére. Nagyon sok segítséget kaptunk az Európai Uniótól, hogy modernizáljuk a vállalkozásokat, hogy versenyképesebbek legyenek. Új strukturális infrastruktúra, új képzések, most pedig a munkanélküliek szociális hálóba való bevonása a feladatunk, azt szeretnénk elérni, hogy minden egyes, a, polgár, a város minden egyes polgára hozzájuthasson lakhatáshoz, villanyáramhoz, és méltányos életet él, él, élhessen. Az elmúlt 12 évben tehát sikerült elérnünk, hogy jobb színvonalúak legyenek a szolgáltatos, szolgálatok, nincsenek adósságaink, kölcsönt sem vetünk fel senkitől, a szolgáltatóinknak mind 30 napon belül fizetünk. Ez egy kisváros, konvergencia ö, régióból származunk, nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk. Jó lenne, hogyha minden egyes hasonló város ugyanilyen erőfeszítéseket tenne. Ugyanakkor komoly komoly problémákba is ütköztünk, komoly falakba is, erről szeretnék most beszélni. Hogy lehetséges az, hogy a munkanélküliek képzésére kialakított alapból igényelt összegek hónapokig tart, míg el, elérkeznek a helyszínre. Tavaly nova, novemberben és decemberben érkeztek legutóbb ilyen alapok, Ma föl, szeretném föltenni a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy a zöld munkahelyek teremtését szól, cél, szolgáló összegek egy évvel azután érkeznek meg, hogy már befejeztük a projektet. Pedig ez lenne a célja az összegeknek, hogy segítség a projekt létrehozását. Hogy lehetséges az, hogy az Európai Bizottság által finanszírozott projekt melynek célja, hogy a gyermekek egészségét védjük, amelyben Dán, Horvát, Olasz, Egyesült Államokbeli önkormányzatok vettek részt. Ebben, ebben a programban 2014. novemberében érkezett meg az utolsó kifizetés, másfél évvel azután, hogy, hogy vége lett a projektnek. Nap mint nap, vagy napi gondokat okoz ez nekünk föltenném azt a kérdést is, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kereskedelmi, az a spanyol kereskedelmi kamarát a koordinált európai pénzből finanszírozott eh, vállalati inkubátor program esetében a mi önkormányzatunk kellett, hogy megelőlegezze a teljes összeget a projekt elkezdése előtt egy évvel, hogy létrejöjjön ez a vállalati inkubátor. Egy ilyen kis önkormányzat esetében ez nagyon komoly nehézségeket okoz. Hogyan lehetséges az, hogy a spanyol kormány, az extremadúrai regionális kormány és az Európai Uniós és az Európai Uniós alapok segélyei hihetetlen késedelemmel érkeznek meg és ez nem csak az én önkormányzatom esetében okoz gondolt, hanem nagyon sok más ilyen önkormányzat van. Arroyo de Luz csak úgy, mint sok más extramadurai kisváros, vagy spanyol kisváros, mindent megtesz azért, hogy fejlesz-e a várost, hogy nagyobb reményekkel lássa el a város lakóit, hogy jobb körülmények között élhessenek, hogy legyen munkahelyük. Az európai alapok nagyon sok fenntartható fejlődési alapot hoztak létre, és ezek elengedhetetlenek, csak így oldhatóak meg ezek a kihívásik, kihívások. De sajnos nem mindig érkeznek meg az alapok időben a felhasználóhoz, ennek nyilván sok oka van. Egyrészt a tagállami a tagállami illetékes, a tagállami hatóság későn küldi meg a kérvényt, és ez nagyon komoly likviditási gondokat okoz a regionális hatóság, az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak nagyon későn küldik el az alapokat, mert ők is likviditási gondokkal rendelkeznek. Amikor európai finanszírozással kezdi el az önkormányzat a programot, akkor általában nem érkezik meg az európai finanszírozás időben. Sokszor meg kell előlegezni az önkormányzatnak az, e, az eszközöket. Ez nagyon komoly gondokat jelent az önkormányzati költségvetésben, és sok, sok önkormányzat ezért adósodik el. Az, hogy egy teljes projekt, teljes megvalósítását egy önkormányzat kell, hogy megelőlegezze, olyan hatással jár, hogy sok önkormányzat eláll attól, hogy európai finanszírozású projektekbe kezdjen. Ezt, ne, ezt nem lehet megengedni. Amikor bizonyos egyetlen, ön, amikor egyetlen önkormányzat akár, egy, ha, akár ha egyetlen önkormányzat is így dönt, az mindenképpen éppen az ellenkező annak, amit az európai politikák el akarnak érni. Tehát az európai alapok nem jutnak el azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek a leginkább rászorulóak. Ahol európai projektekre lenne leginkább szükség, ott kéne úgy gondolom, hogy felmérni a helyzetet, hogy világosan lássuk, hol vannak gondok a rendszerben. Ismervén ezt a problémakört, amely hatással van az saját városomra is, nagyon sok más Extremadura is, spanyol vagy európai városra is, Szeretném, hogy a, a jövőben, a különböző projektekben a figyelemben vegyék ezt, és me, megpróbálnák ezt kijavítani. Egy olyan irányelvre van szükség, amely szabályozza azt, hogy az európai alapokat hogyan kell kifizetni, milyen határidővel. Meg kell szabni azt, hogy milyen határidőkkel, milyen formákban kell eljutnia a szobaforgó összegeknek a végfelhasználóhoz olyan rendszereket kell kidolgozni, amely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatoknak ne kelljen megelőlegezni a projekt teljes összegét. Azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha a ígéreteiket úgy próbálnák meg teljesíteni, hogy még előzetesen is el lehessen érni a különböző forrásokat. Fontosnak tartom azt is, hogy a középső láncemek, tehát a regionális, illetve a tagállami, tagállami hatóságok is megfelelően viselkedjenek, tehát ne hátráltassák a pénzek eljutását a végfelhasználóhoz. Nagyon fontosnak tartom továbbá azt, hogy az operatív tervekben prioritásokat szabjanak meg. Átláthatósági paraméterekre is szükség van a, pro, a programok kialakításakor, illetve az alapokban rejlő finanszírozás szétosztásakor. Nagyon fontosnak tartom, hogy teljes képet vizsgáljunk, figyeljük meg azt, hogy a, milyen, visel, milyen a viselkedése a szoban forgó önkormányzatoknak a régiónak. Nagyon fontos a rendszeres a rendszeres elemzés, a rendszeres értékelés, hogyan állnak az egyes programok, projektek, mekkora a késlelke, késlelkedés, és pontosan mi az oka ennek. Így érhetjük el azt, hogy mindenki viselje a felelősséget, mindenki megpróbálja lehető legjobban ellátni a feladatát. Hogyha van egy olyan európai alap, ami eljut az önkormányzatokhoz, a különböző programokon keresztül, keresztül megfelelő határidővel, akkor nagyon szívesen együttműködünk az Európai Unióval, nagyon szívesen felhasználjuk az európai alapokat. Befejezne? Befejezni? Igen ne fordítsuk el a fejünket, hogyha egy önkormányzat nem tudja kifizetni a számláit, nem tudja a munkavállalóinak kifizetni a bérét, akkor valami nem működik. Nem normális az, hogy, az európai, hogy Európában az önkormányzatoknak kell megelőzni az európai projektek kifizetését. Valamit tenni kell annak érdekében, hogy ez ne így legyen. Ma Arroyo de la Luzban vagy más extramadurai spanyol kisvárosban, európai kisvárosban. Helyre kell állítani a lakosság méltányos élethez való jogát, meg kell nézni, hogy ezt hogyan lehet megtenni. Nem megengedhető, hogy a finanszírozás ne érkezzen meg időben, vagy rosszul érkezzen meg, vagy soha nem érkezzen meg. Hogyha ezt helyreállítjuk, ezt a rendszert, akkor az, az európai polgárok millióinak életét változtatja meg, de leginkább az európai, ön, az európai önkormányzatok vezetőinek, a polgármestereknek a fejében és a szívében hoz ez létre változást, és az egész európai érdeke. Köszönöm. Merci, monsieur le maire, pour ce témoignage. Alors... Köszönöm szépen a polgármester úrnak. Egy kis technikai megjegyzés, már tenyelben mégis lesz tolmácsolás az ülés végéig, és a biztos asszony, a biztos asszonynak pedig el kell menni a de egykor. Nos, látják tehát, hogy a kormányok bizonyos ígéreteket tesznek, megteszik, amit, tőle tudna, amit tőlük telik, de közben a kifizetések nem történnek meg, az Európai Bizottság is megteszi, amit meg tud, de mégiscsak a felelősséget tisztázni kell. Ez a homályos helyzet nem maradhat fent. Gressle asszony következik, aki a Kokobu elnöke az Európai Parlamentben. Két percet tudok adni, tessék. Elnök úr, biztos asszony. Nagyon érdekesnek tartottam, amit a polgármester elmondott nekünk, és Igazából ez a mindennapi kenyerünk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban. Én a 2013-as bizottsági költségvetés előadója vagyok, és ilyen tisztemben tennék néhány megjegyzést. Igazából az nem a menedzsment és az ellenőrző rendszerek a tagállamokban nem igazán működnek jól. Éppen ezért szeretném megkérni önöket, hogy foglalkozzanak ezzel, hiszen ezeknek pénzügyi következményei is vannak. Az agrár te gazdaság tekintetében eh, itt nem tudjuk garantálni a közvetlen kifizetéseket. Itt egy 52 milliós közvetlen kifizetésről van szó. És eh, Spanyolország 200 millió, Nagy-Britannia 180 millió, Görögország 170 millió kap közvetlen kifizetésbe, és 600 millió euró kockázati fedezet van a vidékfejlesztésben, és ebből 19 tagállam kap. Így a vidékfejlesztés igazából a strukturális alapoknál 440 millió euró van kockázati fedezet, és a tagállamokból pedig néha nem helyén váló jelentéseket kapunk, 49 milliárdot érint ez. Az Európai Bizottság 0,67%-os hibahányadost jelent, és a bizottság ezt pedig kibővíti 5-6%-ra, tehát 0,6-től 5-6%-ig. Ez azért akkora különbség, hogy ezt nem fogadhatjuk el. Tehát megkérjük Önöket, hogy az ellenőrző rendszereknél és a pénzügyi eszközeknél, a financial engineering instrumenteknél itt 43 millióban fizettünk ki Lengyelországban, Litvániában, Romániában, Bulgáriában. És igazából egy fillér nem érte el a végfelhasználót, akinek ez az összeg igazából jár. Rövid leszek a jelentésemben, hiszen azt hiszem, hogy amit itt a polgármester előadott, azt meghallgattam, tehát nagyon jól kiegészíti azt, amit mondok. Tehát a kérésem az, hogy foglalkozzanak a tagállamokban az ellenőrző rendszerekkel, hiszen ez számunkra eléggé problémás. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ellenőrzésre szükség van, de nem szabad túlságosan bonyolítani a helyzetet ahhoz, hogy hatékonyan működjön. Hakman Norbert következik. Elnök úr, azt gondolom, hogy a hitelesség forog kockán, de nem csak a hitelesség, akkor, amikor a számlákat nem fizetik ki, az is felmerül, hogy számos projekt, pályázat, amelyet a különböző különböző költségvetési sorokba támogatnak, legyen szó szociális alapról, kohéziós alapról, más alapokról, eh, ahol több mint eh, kevesebb, mint 100 ezer euró merül fel, ezeket mind elszámolni, ezeket mind támogatni. Sokan ezeket a pénzeket be sem fizetik. A kérdés felmerül, hogy az Európai Uniónak nem kellene-e a projektjeit, a programjait úgy kialakítani, hogy ezek nagyobb legyenek, szélesebb körűek legyenek, és valóban felismerhetően hozzájáruljanak például az infrastruktúra javításához, vagy valamilyen humanitárius projekthez. Felmerült itt, hogy ezeket a pénzeszközöket, ezeknek a gazdaság előnyére is kell válniuk, de sajnos nem mutatnak hatást, hanem a nemzeti parlamentek számára szabad finanszírozási lehetőséget biztosítanak. Harmadszor a strukturális reformok az eszközöket oda kell koncentrálni, és ott kell befektetni, ahol ez valóban gazdasági növekedéshez vezethet, és ez az Európai Unió hitelességét javítaná, és csökkenteni a nyitott számlákat. Merci. La parole est à Monsieur de Montgolfier. Köszönöm, Imogolfié képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy napirendre tűzték ezt a témát. Ez a kérdés aggasztó egyrészt azért, mert 23 milliárd euró kifizetetlen szám van, másrészt pedig az önkormányzatok nagyon nagy nehézségekbe ütköznek. Hogyan tudják biztosítani a kifizetést, hogyha az Unió nem fizet? Nekem lenne itt egy néhány kérdésem. Az első az arra vonatkozik, hogy vannak-e itt lehet, van itt lehetőség késedelmi kamatot kérni késedelmes fizetés esetén. Másodszor a programok természetével kapcsolatos kérdésem is lenne. Itt kaphatunk-e több információt, részletesebb információt arra vonatkozóan, hogy melyek azok az okok, amelyek miatt sor kerül erre a késedelmes fizetésre. Köszönöm. Szépfeld képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, biztos asszony, hogy eljött ide az Európai Parlamentbe, hogy a nemzeti parlamentek képviselőivel megtárgyalja ezt a fontos témát. Szeretném eh, megköszönni a kiváló előadásokat, a tényeket, és eh, köszönetet mondok eh, a helyzet bemutatásáért is, hiszen tudjuk, hogy a tanácssal milyen tárgyalásokat folytattunk, amíg végezetül sikerült elérni az idei EU-s költségvetést. Ma igazából a nemzeti parlamenti kollégákkal beszéljük meg a költségvetési problémákat. Elismerjük szerepüket, melyel hozzájárulhatnak ehhez az eszmecseréhez, hogy a kifizetetlen számlák helyzete mi legyen. Tavaly, hogy biztos asszony mondta, sikerült stabilizálni a problémát, de természetesen még nem értünk el fenntartható megoldást. A költségvetési válságot 2011 végén sikerült elkerülni, azonban az idén, jövőre és bármikor is megismétlődhet. Láttuk ennek példáját, hogy Európai Uniós programokat nem tudtunk finanszírozni, tehát például 2013-ban. Éppen ezért minnyájunk kötelessége az Európai Parlamentnek, a nemzeti parlamenteknek, hogy konstruktív módon stabilizálni tudja a helyzetet, és megoldja a kifizetések problémáját. Így a saját forrásainkra utalnék, nagyon fontos, hogy átlátható legyen minden. Tehát szeretnék szeretném megköszönni, hogy eljött biztos asszony, és nagyon fontos az, hogy hosszú távon elérjük még a jelenlegi jogalkotási keretek között a kifizetések helyzetén a javulást. A nemzeti parlamenteknek milyen szerepe lehet ennek a problémának a megoldásában? Tehát, hogy a kifizetések csorbát szenvednek. Különféle, különböző kapcsolatban állnak a parlamentek a 28 tagállamban. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Anna Madrászó következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy itt a parlamentben elmondhatom a véleményemet. Örülök annak, hogy itt, itt vannak a tagállami parlamentek is. Szeretném elmondani azt, hogy Spanyolország elkötelezett az Európai Unióhoz való csatlakozásában, ide tartozásában vajon a megszorítási politikák mennyire összeegyezhetők a gazdaság fejlesztő és a munkahely teremtő, szak, teremtő szakpolitikákkal. A Spanyolország elkötelezte magát, hogy kifizesse az adósságát, hogy csökkentse az állam az állam háztartási deficitet, struktúrális reformokra van szükség, és ez nagyban megváltoztatja a spanyol gazdasági helyzetet. Spanyolország gazdasági recesszióban volt, de immáron Európa egyik vezető tagállam gazdasági növekedés szempontjából. A gazdasági, illetve a strukturális reformoknak köszönhetően, és elköteleztük magunkat, a fiskális konszolidáció menetez is meghozta az eredményét. Mint említettük, tehát elkötelezettjei vagyunk, elkötelezett hívei az Európai Uniónak, de úgy véljük, hogy a fiskális konszolidáció mellett fel kell élénkíteni különböző ösztönző politikákkal a teljes Európai Unió gazdaságát és növekedési szakpolitikai célokat is meg kell fogalmazni. Nagyon örülök annak, amit ez a spanyol polgármester úr mondott, tehát továbbra is strukturális alapokra van szükség ahhoz, hogy a gazdasági fejlődéshez hozzájáruljunk, illetve hogy munkahelyeket teremtsünk Spanyolországban és máshol is. Köszönöm. Merci, madame. Köszönöm szépen. Mivel a biztos asszonynak háromnegyed egykor kell elmennie, ezért meg is adom neki a szót, hogy megválaszolja az első feltett kérdéseket. Uh, thank you, and I'm... Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy el kell mennem. Egy nőkből álló csoportnak ígértem meg, hogy találkozom velük, és nem lenne fair, hogyha nem tenném ezt meg. Zárójelben mondom csak, hogy a HRS elnök helyettesként a, az inklúzió célkitűzését is meg kell te, e, teljesítenünk kell, tehát 40%-ra kell emelnünk a nők e, vezetőségi szinten e, tett részvételét, és ezen dolgozok most többek között. Nagyon érdekes volt a sok megjegyzés mm, ezzel kapcsolatban, és még női és férfi foci klubokról is hallottunk, úgyhogy remélem, hogy ezek nagyon sikeresek lesznek, de ez csak zárójeles megjegyzés volt. Tehát, mi is volt itt a leges legfontosabb megjegyzés, a leges megfontosabb gondolat? Az, hogy mennyire fontos, az állampolgároknak Európába vetett bizalmának újjáépítése. Európa megbízhatóságában, Európa értékeiben hinniük kell, és ennek természetesen, ennek a bizalomépítésnek nagyon fontos része a kifizetések teljesítése. Nem csak az egyes projektek számára, hanem az Európai Unió általános imidzse számára és az Európai Unió állapota számára. Tehát az, hogy a kifizetések, kifizetés hiányosságot 2016 ra legkésőbb menedzselhető szintre szorítsuk le, ez a legfontosabb célkitűzésünk. Ami a késlekedéseket illeti, hadd reagáljak először azokra a megjegyzésekre, amelyek erről szóltak. Igen, nagyon súlyos késlekedésekre vannak példák, és amikor egy késlekedés elindul, akkor, akkor itt késelelemi kamatok vannak, akkor a, akkor azt gondolják, hogy ezt a pénzt sokkal jobb célra lehetett volna elkölteni, akkor problémák vannak, de a késlekedés, a késlekedelmes kifizetés többféle tényezőnek köszönhető. Itt másfél éves késlekedésekről hallunk, de igazából az nem a bizottság hibája egyedül, hiszen a bizottság öt hónapos késedelemnél nagyobbakat nem követel, hanem azért, mert annyira bonyolult a rendszer, hogy amíg a bizottságtól a jogosultig eljut a pénz, addig mindenféle szinten megakadhat, likviditási problémákba ütközhet, stb. Tehát most az a feladatunk, hogy az egész folyamatnak az egyszerűsítését elvégezzük. Ugyanakkor tudjuk, hogy amikor egyszerűsítő szándékú intézkedéseket hozunk, akkor először nagyon jól megy a munka, utána viszont, amikor ezek a tervek a parlamenthez, illetve a tanácshoz eljutnak, és megtárgyalják, átrágják őket, akkor a végeredmény nagyon sokszor még komplikáltabb lesz, mint az az eredeti intézkedés, aminek az egyszerűsítését szándékoztuk. Hát ezt kell most megváltoztatni, tehát az egyszerűsítés az valóban az, abban, erre, abban csúcsosodjon ki, hogy végül is egy komplikált dolgot egyszerűbbé tesz nagyon nagy szervezetnél dolgoztam, a Világbanknál ö, hosszú évekig, hozzá vagyok szokva a bürokráciához engem, és azt hittem, hogy az európai bürokráciában nem fog semmi meglepni, hát tévedtem. Az Európai Unióban valóban olyan ö, bonyolult rendszerek vannak, amelyek a hitelességünket teszik tönkre, és a belénk vetett bizalmat rontják. Úgyhogy meg kell egyszerűen nézni, hogy mit tudunk egyszerűsíteni, de mindannyian együtt kell, hogy ezen működjünk. A, olyan folyamat kialakítására van szükség, amely eredményt produkál, és ennél semmi többe. Sajnos a jó szándék sokszor pontosan ebben akadályoz meg minket, és struktúrákat alakítunk ki, amelyek nem működnek. Tehát olyan struktúrát kell kialakítani, amely először is arról szól, hogy mi az, amit meg kell tenni, és mi az, ami ehhez feltétlenül szükséges. Remélem, hogy ebben az önök támogatására is számíthatok az, az állami szinten a szabályok túlbonyolítása szintén nagyon nagy probléma. Mi például egy kifizetés jóváhagyásához négy aláírást követelünk, és mégis látunk olyan dokumentumot, amelyen 40 aláírás volt, már pedig akkor az a felmaradó 30, hát az nem a bizottság követelménye. Nem azért van ez így, mert túl sok az adminisztráció, mert mindenki rá akarja nyomni a bélyegét az elírásokra, és ez okozza a komplexitást. Tudjuk, hogy a túl sok szakács tönkreteszi az ételt, tudjuk, hogy sokkal nagyobb fegyelmet kell megteremtenünk annak kikötése terén, hogy mi a szükséges és mi nem. Második fontosabb megjegyzésem arról szól, hogy tulajdonképpen a helyi önkormányzatok a végfelhasználói ennek a dolognak, de ugyanakkor a negatív hatásokat is nekik kell elviselniük. Ezért hangsúlyozom annyira, hogy az eredményekre kell koncentrálnunk. Sokkal határozottabban meg kell állapítanunk, hogy végül is mi forog kockán. Mi vész el, hogyha a programjainkat nem megfelelő hatékonysággal hajtjuk végre. Hallottam nem egy parlamenti szóvivőtől, hogy a célkitűzések megvoltak, a prioritások megvoltak, de ezt a, a polgárok számára is átláthatóvá kell tenni. Hiszen a pénzügyi folyamatok legjobb ellenőrizhetősége az onnan származik, hogy átláthatóak-e vagy nem. És elmondhatom, hogy mi annyira átláthatók vagyunk, hogy egyszerűen mindent kínosan ugye a részletekre nyilvánossá teszünk, de ez azt is jelenti, hogy annyi adat van, annyi elérhető adat van, hogy gyakorlatilag nem látjuk a fától az erdőt, nem, tudunk, nem tudjuk megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől. Van egy csomó ellenőrzési mechanizmus, stb. Na most ez sem feltétlenül jó, lehet, hogy ezt is meg kell változtatnunk a hatékonyság növelése érdekében. Aztán bírálat érte azt a gondolkodást is, hogy igen, vannak makrogazdasági követelmények, az Európai Unió pénzügyi észszerű működését biztosítanunk kell, de ugyanakkor a növekedést is biztosítanunk kell, illetve a minőséget is. És az új bizottság úgy gondolja, hogy ez a legsúlyosabb és leg, legnagyobb kihívás. Biztos, hogy Juncker úr is, és más kollégám is többször elmondta ezt már. Végül a legutolsó kérdés az volt, hogy a jelenlegi jogszabályok adta keretben egy hosszabb távú megoldást el tudunk-e érni a kifizetések késlekedésének felszámolásában. Hát persze a könyveket ki tudjuk egyensúlyozni, de ugyanakkor a jelenlegi pénzügyi kereten belül nagyon meg van kötve a kezünk. Nem léphetünk túl a határainkon. A könyvvitel szintjén meg tudjuk ezt tenni, de fel kell tennünk azt is a kérdést, hogy a megfelelő prioritások mentén dolgozunk -e, és hogy ennek megfelelnek a költségvetési célkitűzések is. Kérdés, hogy ha képtelenek vagyunk nagy eredményeket elérni, akkor kitűzhetünk-e nagy volumenű, nagy ívű célokat hát igazából a kis projektek is nagy társadalmi jelentőséggel bírhatnak, úgyhogy nem feltétlenül a projekt méretén múlik minden, hanem az, hogy a célnak megfelelő anyagi források rendelkezésre állnak-e. És az is a kérdés végül is, hogy sikeresen meg tudjuk -e ezt tenni a jelenlegi rendszerrel, amikor a források 80%-a egy rendkívül elkeseredett vita során a tagállamok GNI alapú támogatásaiból származik a költségvetésbe. Én úgy gondolom, hogy nem. A célkitűzés és a világosság hoz való hozzáigazítás azt is megköveteli, hogy nem mindig ilyen rendkívül kierőszakoló módon kerüljenek a források a költségvetésbe. Hogyha szeretnénk sikeresebben összehangolni a, a célkitűzéseinket és a céljainkat, akkor sokkal egyszerűbben kellene a rendszereket és folyamatokat is megalkotni. Nem akarom túlságosan próbára állítani a türelmét vannak-e valamilyen negatív hatásai a, a késedelmes fizetésnek? I'm not aware. Nem Jelenleg nem, tudom, nem tudok róla, hogy lenne a bizottság ellen elindított eljárás emiatt, bírósági eljárás. Tudom, hogy helyi szinten voltak olyan kihívások, amelyek a folyamatnak tudhatok be, de én úgy tudom, hogy bírósági ügyet nem indítottak, de ezért megnézem a kollégáim tudnak-e róla. Az a tény, hogy még egyelőre ilyen bírósági ügy nincs, bár lehet, hogy aki itt ül, az már beadott egyet. Minden esetre az a tény, hogy nincs ellenünk folyó bírósági eljárás, az, ne, az nem engedheti meg, hogy a babérjainkon pihenjünk, hiszen 5 milliárd 25 milliárdnyi lemaradás van, szóról van szó, és hát láttuk, hogy helyi szinten ez konkrétan mit, mit jelent az embereknek. Ja. Számítunk erre, asszonyom, hogy a folyamatokat le lehessen egyszerűsíteni, és nyilván a tagállamoknak is komoly feladata. Sokszor a tagállamok, a tagállami hatóságok is bonyolítják a rendszert, úgyhogy van mit javítani, Egyébként pedig a több éves pénzügyi terv tervhez nagyon sok reményt fűzünk, reméljük, hogy a bizottság nem csak névleg tett ígéretet, hogy ezt megvalósítsa, hogy közben a keserű pirulát lenyeljük, de reméljük, hogy honorálják is majd az ígéreteiket, és Reméljük, hogy a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata, felülvizsgálatakor a tagállamok mindent megtesznek majd azért, hogy a kifizetetlen számlák kérdését tisztázzák, mert most már a lehetetlenségbe torkollik az, amit csinálunk, azonnal kezelni kell ezt a problémát. Köszönöm, mi folytatjuk tovább. Nézzük, kik iratkoztak fel a listára. Monsieur Nehezen tudom kiejteni a neveket. Dzsurkovics úr. Meg fölismerte magát? Köszönöm szépen. Nagyon pontosan ejtette a nevemet, elnök úr. Nyilvánvaló, hogy itt a kifizetési válság természetesen alássa a szava hihetőséget. Azonban eh, nagyon fontos a projektek megvalósíthatósága szempontjából, és főleg alkalmazásuk szempontjából a megbízhatóság. Nyilvánvaló, hogy eh, a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatának hangsúlyoznia kell a hatékonyság javítását, ez pedig folyamatos tevékenység, annak érdekében, hogy egyszerűsödjön a korrekciók menete, főleg a következő pénzügyi keretek során. Javasolnék egy módszert, hát természetesen nem egy végső megoldás, de azt javasolnám, hogy fejlesztési bankokat is vonjunk be a tagállamokban. Hiszen jól ismert, hogy az eladósodás bizonyos gazdaságokban kamatot is eredményezhet. Így igazából az Európai Bizottságtól senki sem szed kamatot, de valahogy meg kéne találni ennek a lehetőségét, hogy a befektetési, beruházási bankokat is bevonjuk a folyamatba. Ez egy kicsit felgyorsítana a folyamatot, és így szerintem sokkal pragmatikusabbak gyakorlatiasabbak tudunk lenni. Az Európai Központi Bank néhány intézkedése természetesen befolyásolja az egyensúlyt, a költségvetést. És erről is elkezdhettünk vitázni, hiszen az LKB e olyan dolgokat is befolyásol, amelyet nem is akarnak, hiszen multiplikációs hatása van a döntéseknek. Természetesen ide tartoznak a munkahelyek is és a növekedés. Köszönöm szépen. Eden Kvartyezebál asszonynak adom meg a szót, aki költségvetési jelentéstevő. Muchas gracias, Köszönöm szépen, elnök úr. Amikor a koordinátorok ülésén úgy, döntünk, hogy, úgy döntöttünk, hogy ezt a kérdést napirendre tűzzük, akkor két célunk volt. Egy, a tagállami kollégákkal próbáljuk azt elemezni, hogy mi is az igazi gond azzal, hogy nem fizetjük ki a számlákat, hogy első kézből kapott tapasztalatot kaphassunk, és azt hiszem nagyon sikeres volt ilyen szempontból az, amit a, a, amit a polgármester úr nekünk elmondott. Tehát, hogy meg, lássuk első kézből, hogy mi, miért okor ez gondot. A második célunk pedig az volt, hogy együttesen a, a tagállami képviselőkkel együttesen keresünk megoldásokat. Biztos szörny és ön is elnök úr mesélt arról, hogy 2014 végén milyen hatalmas gondot jelentett ez, de ez nem csak a 2015-ös költségvetés megtárgyalásakor volt gond, hanem már évek óta húzódik ez a probléma. Elvileg a parlamentnek ugyanolyan jogainak vannak, ugyanolyan felelősségei, felelőssége, mint a tanácsnak, de a valóságban sajnos ez nem így van. Egyfajta kötélhúzás ez a tanácsal, a tanács megpróbál győzedelmeskedni, ránk kényszeríteni a számadatait, az elképzeléseit, és a parlament pedig valahogyan kapálózik gúzsba kötve, megpróbál élni a jogaival mégis. A költségvetés finanszírozása a gond. Ebből ered minden probléma. Nagyon fontos számunkra, hogy a tagállami képviselők eljöttek ide, és jó lenne, hogyha ők is tisztában lennének az, hogy mi is a gond. Mert így lehet nyomást gyakorolni a tagállami kormányokra, így tudatosítható bennük azt, hogy az európai költségvetés is fontos költségvetés, és ezt mindenképpen ki kell fizetni. Nem túl logikus, hogy a költségvetés deficitjét évről évre görgetjük, ráadásul ez a jogszabályok értelmében nem megengedhető. Lehet persze úgy kozmetikázni ezt, hogy nem deficitként jelentkezik, de alapvetően mégis erről van szó. Segítséget kérünk a tagállami kollégáktól. Kérjük, hogy legyenek hogy figyeljenek erre oda, figyeljenek oda erre, figyeljenek oda erre a kérdésre, gyakoroljanak nyomást a kormányokra, tegyenek meg mindent azért, hogy a költségvetésünk kérdése rendeződjön. Beszéltünk a költségvetés, eh, eh, beszéltünk arról is, hogy eh, sokszor későn érkeznek meg a kifizetések, de alapvetően a kohéziós politikában vannak gondok. Tehát pontosan azok a önkormányzatok nem jutnak hozzá a kifizetésekhoz, akik leginkább, leginkább rá vannak erre szorulva. Még maguk a tagállamok is elfogadják azt a tényt, hogy ezt nem fizeti ki időben. Tehát gyakorlatilag a tagállamok generálják ezt a problémát, ők nem fizetik ki a, a számlákat, és ezek nem érkeznek meg az önkormányzatokhoz. Tudom, hogy kicsit túléptem az időn, de nagyon fontos az, hogy Európa megváltoztassa a szakpolitikáit. Egyrészt beruházási csomagra van szükség, de maga az európai költségvetés a legjobb beruházási eszköze az EU-nak, ezt kell kihasználni. Nagyon örülök annak, hogy ezt a kérdést napirendre tűztük, és nagyon örülök annak, hogy itt vannak velünk a tagállami kollégák. Reméljük, hogy magunk mellett tudhatjuk, az, tudhatjuk őket is. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bors. Borg Westlund következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából dicsérem az európai parlamenti képviselőket is. Azt is szeretném elmondani, hogy a nemzeti parlamenttel még nem megfelelő az együttműködés. Tehát igazából miről is van szó? Arról van szó, hogy milyen prioritásaink vannak, és milyen prioritásokat szeretnénk kijelölni a különféle költségek között szeretnénk azt, hogy egy nagy EU-s költségvetésbe tesszük a pénzeket, vagy beteggondozásra, gyógyításra, és ez nemzeti kötelezettség. Tehát úgy gondolom, hogy erről mindenképpen vitázni kellene, és nagyon jónak tartom ezt a jelenlegi vitát. Igazából meg kell találni a megfelelő utat nemzeti szinten. Igazából szinte semmi befolyásunk nincsen, tehát igazából a minisztériumokhoz delegáljuk az irányelveket, de aztán mi nemzeti parlamentként olyan sok mindent nem tudunk tenni. Nagyon fontos a dialógus, és igazából a, svéd parlament, a Riksdag szintjén nem is történt ebben a tekintetben semmi. Úgy gondolom, hogy ne csináljuk azt, hogy iskolákra, kórházakra és intézményekre adjuk a pénzeket, hanem szerintem jó lenne, hogyha lenne egy közös fazék, amiből ki tudnánk gazdálkodni ezeket. És nem hiszem, hogy a svéd választó polgáraim készek arra, hogy sokkal többet fizessenek be. Igazából 2 milliárd koronát fizetünk be közvetlenül és nagyon aggódnak a svéd adófizetők, hogy van egy európai parlament, az európai parlament úgy gondolja, hogy joguk van még több pénzhez, aztán fizessenek az adófizetők. Tehát igazából más nem fizet, csak a tagállamokból jönnek a pénzek. Tehát nem tudom, hogy mennyire igazságos ez a rendszer így. De remélem, hogy folytathatjuk a párbeszédet, hiszen szükség van a párbeszédre, és az is nyilvánvaló, hogy különféle kiinduló pontjaink vannak a tagállamokból. Tehát eh, nem csak arról van szó, hogy eh, itt az Európai Unióban tárgyalunk. Végezetül pedig eh, szeretném elmondani, hogy szeretném folytatni ezt a dialógust a költségvetésről, azonban a bizottság és a parlament között van párbeszéd, de minket igazából soha nem vontak be tehát igazából már 15 éve vagyunk az Európai Unióban, és a nemzeti parlamenteket nem kérdezték meg ebben a tekintetben. Köszönöm. Eh bien, il faudra Jó. Akkor ilyen hasonló üléseket kell szervezni, hogy gyakrabban összeüljünk, együtt levonjuk a következtetéseket, és megbeszéljük a dolgokat, amelyek foglalkoztatnak bennünk. Erik van Rampai következik. Ai-je mal prononcé son nom Vous êtes ici. Je suis le frère du président. Köszönöm szépen. Erman van Rompuy nevét hallottam. Engedje meg, hogy üdvözöljük őt, és adja át neki üdvözletünket. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért jelentkeztem szóra, hogy a kifizetetlen szá, számlákról eh, beszéljek. 21 milliárd euró hangzott itt el, de azért eh, érdekes, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között. Csehország 4 milliárd, több mint 7 milliárd Spanyolországban, több mint 3 milliárd Írország, 2,7 milliárd eh, Lengyelország, és például Portugáliában 7 millió. Ez hatalmas különbség. az egyes Európai Uniós tagállamok között. Kérdezem én, hogy hogy lehet ez? Nem lehet ez az Európai Unió felelőssége. Ha ez tényleg így van, stimmelnek ezek a számok, akkor tagállami felelősség ez. A tagállamok valószínűleg nem indítottak megfelelő hiteles kezdeményezéseket, és az ellenőrzést nem valósították meg. Miért vannak ilyen hatalmas különbségek a 25 milliárd esetében? Egyes országokban alig volt kifizetetlen száma, más országban van, ahol 4 milliárdra vagy még többre rúg ez az összeg. Másodszor egyetértek a német kollégával, aki azt mondta, hogy azok a projektek, hogyha a projektek nem lennének ennyire széttagozottak, hogyha nem túl sok, túl kis projektre e, kerülne sor, akkor, akkor az Európai Unióban nagyobb gazdasági hatás e, jöhetne létre, hogyha nagyobb projekteket támogatnánk, ha néhány nagyobb projekteket, ahelyett, hogy több ezer kis helyi e, kísértékű projektet amelyek esetleg megvalósulhattak volna az Európai Uniós támogatás nélkül. Köszönöm. Kavel Filler úré a szó, aki az utolsó hozzászóló. Eh, dobrý den, děkuji za slovo, pane předsedající. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék röviden reagálni arra, ami itt elhangzott a vitában, és aztán lesz egy rövid kérdésem is. A következőkről van szó. Elhangzott itt, hogy a meglévő mechanizmusokon belül az Európai Unióban vannak bizonyos problémák, és ami itt eddig a vitában elhangzott, az ezeket a kétségeket igazolja. Az ellenőrzési mechanizmusok nem lehetnek nehezebbek, sokkal inkább egyszerűsíteni kellene az eljárásokon, de ezt már az előttem szólók is mondták. A német parlamentből teljes joggal mondta egy képviselő kollégánk, hogy ezek a programok realisztikusak kell, hogy legyenek. Van egy rövid kérdésem. A biztos asszony, Georgieva biztos asszony arról beszélt, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni, átláthatóvá tenni a progr- az eljárásokat. Tervezik-e ezt, kérdezem? És milyen határidőn belül várhatunk egyszerűsítést? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy ezek az ülések rendkívül fontosak. És az ülés bevezetőjében, megnyitójában elmondtam, hogy az ilyen parlament közi vitán való részvétel a francia szenátus képviseletében nagyon fontos, és hazatérve Párizsban meg fogják kérdezni tőlem, hogy mit eh, csináltunk, nem volt eh, konkrét napirend, nem volt konkrét eh, szavazás, nem voltak következtetések, és én nagyon fontosnak tartom, hogy szorosabb kapcsolatot építsünk ki a nemzeti parlamenti kollégákkal. Egyrészt az Európai Parlament kicsit messze van, a nemzeti parlamentekkel való akciót, együttműködést koordinálni kell. Úgyhogy nagyon örülök, hogy meg tudtuk tartani ezt az ülést, azt is tudom, hogy nem tudunk minden kérdésre válaszolni A koordinátorok nagyon fontos szerepet játszanak az Európai Parlamenti Szakbizottságban, és ő hozzájuk szegezzük, vagy nekik szegezzük ezeket a kifizetetlen számlákkal kapcsolatos kérdéseket. Tudni kell, hogy 2013 végén több mint 220 milliárdnyi pénz maradt, amit nem érkezett fizetési meghagyás. Ez az európai költségvetés 150%-át teszi ki. Teljes egyetértésben a költségvetés két ágával a tanács amely a tagállamokat képviseli, és az Európai Parlament együtt döntéseket hozott az előirányzatokról tehát a politikai aktus itt az az előirányzatok elhatározása, és aztán következik a végrehajtás. Azt szeretnénk, hogyha a kormányokra sikerülne egy kis nyomást gyakorolni, hogy próbáljuk meg egyszerűsíteni a helyzetet, költségvetési eljárást, a 7 éves, több éves pénzügyi keret nem egyszerűsíti a helyzetet. Talán fel kellene tenni ezt a kérdést, hogy van-e értelme ennek a keretnek. Fontos, hogy a tagállamok közötti szolidaritás létezzen. De hogyha a költségvetés mindig meg kell előlegezni, akkor ez nem igazán tud lépést tartani a változásokkal. Valóban nagy szükség van arra, hogy vitát folytassunk, megfelelő alapos vitát folytassunk arra, hogy, arról, hogy érdemese ennyire hosszú többéves keretet elfogadni. Persze azt is lejegyeztem, hogy a, mennyire fontos lenne az egyszerűsítés munkahelyteremtés szempontjából. Ez fontos. Az ellenőrzések többszörösek lehetnek, nem igazán következetesek. Persze, nagyon fontos az ellenőrzés, hogy fényt derítsünk a visszaélésekre, de azt is világosá kell, világosan meg kell határozni, hogy kinek kell végrehajtani ezeket az ellenőrzéseket, és Minél több a kivétel, annál nagyobb a költségvetési optimalizálás. Tehát együtt kellene fellépnünk az egyszerűsítésért. Sajnos Zsorzséva asszony nem tudott itt maradni az ülés végéig. Nagyon sajnálom, hogy nem tudott válaszolni kérdésekre. Van Rampoy úr kérdésére, hogy miért vannak ilyen nagy különbségek a tagállamok között, hogy egyes országok miért kapnak gyors kifizetést, más országok pedig hatalmas összegekre várnak. Ezt a kérdést át fogjuk adni a biztosasszonynak, és reméljük, hogy Van Rompuy úr meg fogja kapni a választ erre. A hozzáadott érték, az európai előirányzatok hozzáadott értékéről is beszéltünk, valóban értéke ez, valóban javít-e a versenyképességen, egyszerűsíti-e egyszerűsíti -e a munkahelyteremtést és a növekedést? Vagy vannak -e olyan kiadások, amelyek végeredményben nem állnak érdekünkben? Az Európai Számvevőszék felhívására szeretnék emlékeztetni. Nem arról van szó, hogy költsünk, hanem arról van szó, hogy értelmesen költsünk. és azokat a beruházásokat kell megvalósítani, amelyek valóban munkahelyet teremtenek és a növekedéshez hozzájárulnak. Hamarosan a Költségvetési Szakbizottsággal szemináriumot szervezünk, És higgyék el, hogy az itt elhangzott kérdések is ott napirend témáját fogják kép részét fogják képezni. Köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában. Köszönöm szépen a helyszíni valóságról szóló beszámolókat. Persze tudjuk azt, hogy Brüsszel, Strasbourg és a helyszín polgárok között elég nagy a távolság. A tavaly májusi választásokon nagyon nagy volt a távolmaradók aránya, és nagyon sokan az euroszkepticizmus vagy az euró ellenességet képviselő pártok mellett tették le a garast. Úgyhogy fontosnak tartom, hogy a polgárok és az Európai Unió közötti szálakat újra egy kicsit szorosabbra fűzzük. A költségvetési kérdések ehhez hozzájárulhatnak. Hadd mondjam el, hogy egy kis fogadásra kerül sor a Jehudi Menuhin teremben az első emeleten. Itt, a, hogyha kimennek a e, teremből, ott a lépcsőn kell lemenni az első emeletre a Jehudi Menuhin teremben. Délután folytatjuk a munkát 14 óra 45-kor. És mindenkinek jó pihenést kívánok a szünetre. Cool.